Tisztelt kollégák, üdvözlök mindenkit! Fever úr, ma negyedjére köszönök önnek, ötödjére ön fizet nekem egy kávét. Még mielőtt elkezdenénk a munkánkat, Szeretném, hogyha mindenki megemlékezne most Jacques Chirac köztársasági elnök úrról, aki szeptember 26-án hunyt el. Európai képviselő volt és a közlekedési szakbizottság tagja 1999. július 17-től 79. júliusától 81-ig. Ráemlékezünk, és a parlament nevében szeretném, hogyha mindenki egy perces néma csendel emlékezne meg róla. Je vous remercie, mes chers collègues. Köszönöm, tisztelt kollégák. Sans plus perdre de temps. Ne is halogassuk tovább az időt. A napi rendet elfogadjuk, hogyha nincsen ellenvetés. A jegyzőkönyvet szintén elfogadjuk, hogyha nincsen ellenvetés. És emlékeztetnék mindenkit, hogy jegyezzék fel, hogy december 3-án kérem, hogy mindenki legyen ott, az összes bizottsági tag legyen ő tanácsadó, munkatárs, asszisztens, képviselő. December 3-án tudunk utoljára még egy kis szünetet tartani, és hivatalos drinket szervezünk a karácsonyi ünnepek alkalmából a december 3-ai szakbizottsági ülés után, délután 6-kor. Mindenkit szeretettel látunk. Addigra az új biztos, a finn, a horvát elnökség képviselője és a parlament elnökeinek képviseletében is lesz ott valaki, ezért tehát kérem, hogy mindenki jelen, legyen jelen. Mindenkit szívesen várunk. Most pedig térjünk át a szavazásokkal, választásokkal kapcsolatos napirendi pontokra. Két új alelnököt, harmadik alelnököt kell választanunk. Az előző alelnökünk az SND koordinátora lett, és egy másik tag újhelyi képviselő helyére is új alelnököt kell kerestünk. Ami az első alelnököt illeti az SND, értesített arról, hogy új helyi urat eh, képviselőt jelölik. Van-e más frakció, pontosabban javítja magát az elnök, van-e más jelölt erre a pozícióra? Nincsen, akkor az SND, tehát fenntartja új helyi képviselő jelöltségét? Igen. Igen új helyi képviselőt keresem a teremben. Egyetért? Kérem, először is egyetért? Egyetért a jelöléssel? Jó, akkor, ha nincsen más jelölt, akkor nem kell titkosan szavaznunk, akkor tehát felkiáltással szavazunk. Új helyi képviselő az első alelnökünk. Vous pouvez me rejoindre. Kérem, fáradjon fel ide. Désormais nous allons passer. Most pedig, kérem, most pedig következik a harmadik alelnökünk megválasztása. Ne soyez pas jaloux. Ne irigykedjenek. A harmadik alelnökünket fogjuk most megválasztani. A szocialista demokrata frakció értesített róla, hogy Emelix képviselő a jelöltjük erre a pozícióra. Egyetért a jelölésével? A szocialista frakció egyetért? Igen. Van-e más jelölt a többi frakció részéről? Olivier úr. Igen, elnök asszony. Az ID frakció nevében Julie Le Santé képviselőt jelöljük, és ezért titkos szavazást kérünk. Le képviselő asszony ön valóban jelölt? Mikrofont kérnénk. Monsieur o euh, Amerix, où êtes-vous? Amerix képviselő. Elnézést, nem láttam önt. Ön valóban jelölt? Très bien. Donc, je vais m'assurer par voie électronique. Igen, elnök, rendben, akkor elektronikusan szavazunk, hiszen ezt kérte az egyik frakció ezért biztosítom a szabályzat által előírt minden feltételt. Először is ellenőrizzük, hogy szavazóképesek vagyunk-e. Ezért tehát megnyitom a szavazást. Most csak teszt szavazás van, hogy ellenőrizzük, hogy szavazóképesek vagyunk-e, mindegy, hogy igen ne vagy nem elszavaznak. Très très bien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 Üdvözlöm. Kucsinska képviselőt. Frankowski. Frankowski képviselő helyettesíti. Üdvözlöm. Montero képviselő helyett. Navokov képviselő szavaz. Képviselő úr, igen, hol van? Rendben, üdvözlöm. Monsieur Liberácki. Bah, peut-être que parfois, euh, il y a peut-être des alliances à faire, euh, monsieur. Lehet, hogy valóban szövetségre lehet lépni Marinescu úr néha. Liberecki úr, a szocialistáknál, tehát balra tekintek. Ő helyett Grappini asszony szavaz rendben. A zöldek nevében Scott Ezli, képviselő helyett Downing képviselő szavaz. Üdvözlöm, Zsilda Tilly Metz est remplacée par Madame Jill... Tilly Metz képviselő helyett Jean Evans képviselő szavaz. Üdvözlöm! Fosszember képviselő helyett Virkenen képviselő szavaz. Kiváló! Melasszó képviselő helyett Ferber képviselő szavaz. Leila Sebi képviselő, üdvözlöm, megadom a szót. Oui, je, je remplace Madame Konesna. Konesna képviselőt helyettesítem. Mikrofont kérnénk. Leila Sebi. Leila Sebi szavaz tehát. És Flego képviselő úr hol ül? Netegel képviselő. Flego úr itt van? Flego úr szavaz? Rendben, kiváló. Bien, le nombre établi. Akkor most már tudom, hogy hányan vagyunk. Monsieur Marinescu, vous vouliez me dire un... Marinescu úr, szeretne valamit mondani? Virkunen képviselő szavaz, Vózember képviselőjét. helyett. Ja, már elmondta. Monsieur, Monsieur Mariam Marinescu. Marianne Marinescu úr, Hát ne végezz el az én munkámat helyettem. Hát e-, igen, én is így terveztem. La procédure. Donc c'est à vous élect. Akkor elektronikusan szavazunk. Ez azt jelenti, hogy titkosan szavazunk. Akkor most egészen egyszerűen szavazunk. Két jelölt van. A zöld gombot, aki megnyomja, ő Amerix képviselőre szavaz, zöld gomb Amerix, és aki Lősantő képviselőre szavaz, ő a piros gombot nyomja meg. És hogyha valaki nem tudja, akkor a fehér gombot, a tartózkodás gombot kell megnyomni. De a tartózkodás nem számít bele a szavazat eredményét, tehát a zöld, mintha valami filmet elevenítenénk itt meg. Zöld gomb MRX, piros gomb pedig Lösantó képviselő. Lösantő képviselő. Készen áll mindenki? Riké úr, Akkor megnyitom a szavazást. Zöld Emerix, piros Le Chanteux képviselő. Le vote est fermé. Lezárom a szavazást. Amerix úr a zöld gomb nyerte meg 34 szavazattal, Lősantó képviselő 9 szavazatot kapott. Kérem Amerik urat, hogy jöjjön fel ide mellém a pulpitusra, harmadik alelnökként, a szakbizottság harmadik alelnökeként. Gratulálunk! Allez, sans perdre de temps, nous passons au point 6-7 sur la proposition de décide, de décision du Parlement. 6-os, 7-es napi rendi pont. Az Európai Parlament és Tanács határozata, amelyel felhatalmazza Németországot, hogy módosítsa már meglévő kétoldalú megalapodását a szárazföldi közlekedés területén Svájccal, hogy engedélyezze a kabotás közlekedést a nemzetközi közúti közlekedésre, az autóbuszos közlekedésben a két ország közötti határon átnyúló közlekedésre vonatkozóan. Ferver úr az előadó, tehát ezen két javaslattal fogunk foglalkozni. Németország és Olaszország számára kell megadni a felhatalmazást, hogy kétoldalú megalapodást köszhessenek Svájccal. És mint már mondtam, ugyanaz az előadó, és ugyanazok nagy részt az árnyék jelentéstevők is. Erről most fogunk tárgyalni. Meg is adom a szót, egyből a szót Ferber úrnak 5 percben, majd pedig az árnyék jelentéstevők kapnak szót, és Ferber úrat megkérem utána, hogy zárja le ezt a vitát. 5 percet kap tehát most. Köszönöm, elnök asszony. Azt remélem, hogy nagyon rövid leszek. Rövidebb, mint 5 perc ugyan ez egy nagyon fontos kérdés, és az én hazámat is érinti, de azt gondolom, hogy nem olyan bonyolult ez az ügy. Tehát a két jelentésben egyrésztről Olaszországot hatalmazzák fel, hogy kabotás megalapodást kössön Svájccal a személyszállítás területén, másrésztről pedig Németországot kell felhatalmazni arra, hogy a már meglévő kétoldalú megalapodását Svájccal a kabotás közlekedésre a személyszállítás területén kibővíthesse. Földrajzilag a határmenti területekre korlátozódik a megállapodás. A cél az, hogy a hátalán átnyúló tömegközlekedésen javítsanak, és a, így lehet javítani a határ mentén élők helyzetén mindkét irányban. A háttérben az áll, hogy a Lisszaboni alapszerződés óta EU-s saját hatáskörről van itt szó, de a Lisszaboni szerződés előtt történelmileg már van egy kabotás megállapodás a francia köztársaság és a svájci államszövetség között, és Németországnak is van egy ilyen megállapodás a Svájccal. Itt a cél, hogy a németek is szeretnék ezt módosítani, és olaszok Olaszország is szeretne egy ilyen megállapodást, és az EU-nak kell felhatalmazni a két államot arra, hogy ezt bilaterálisan megtehesse. Az egyenlő egyen bánásmód az egyik cél, és a közlekedési torzulások elkerülése. Tehát itt nem annyira tartalmi kérdésről van szó, inkább egy technikai lehetővé tételről, és ezért azt gondolom, hogy itt nem annyira a tartalomról kellene beszélni, csak arról, hogy lehetővé teszik azt, hogy ezen tárgyalásokat lefolytathassák. A tanács sajnos gyorsabban reagált, mint a parlament, de hát ott nem kellett náluk választásokat tartani velünk ellentétben, tehát már júniusban meghozták a saját álláspontjukat, és csak nyelvi változtatásokkal elfogadták a szöveget. Én sem látok szüks, nem, nem látom szükségét annak, hogy tartalmi módosításokat vezessünk a szövegbe. A jogalappal kapcsolatban volt egy módosítónk, ezt a tanács is elfogadta, tehát összességében az Európai Parlament jogi szolgálatának kell állásfoglalni. Azt gondolom, hogy ez gyorsan megtörténik. Általában ezt egy levél formájában teszik meg. Azt remélem, hogy az előadó jogi értelmezése és a tanács jogi értelmezése megegyezik. Nem vagyok jogász, de tudom, hogy a jogászoknál azért veszélyes vizeken mozgunk. Azt remélem azért, hogy sikerül megállapodni. Ez az egyedüli javaslatom tehát, hogy a jogalapokkal kapcsolatban legyen egy módosítás, és örülök annak, hogyha nagyon leegyszerűsített folyamatban sikerült ezt a tanácssal elfogadnunk, és így mindkét állam elkezdheti ezen tárgyalásokat. Ezzel három perc alatt el is mondtam, amit akartam. Köszönöm. Nilsson, szocialisták nevében. Köszönöm, svédül fogok beszélni. Till att börja med så vill jag tacka rapportören för hans arbete. Köszönöm. Köszönöm a raportőrnek a munkáját. Ahogy azt mondta, ez egy fontos kérdés nem bonyolult, fontos a belső piac szempontjából, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés szempontjából, fontos, hogy az Európai Unió, illetve tagállamai a szomszéd államokkal rendezett kapcsolatokkal rendelkezzenek. Ezek azok az országok, amelyek közvetlenül határosak velünk. Itt Németország, Olaszország és Svájc esetében van egy megfelelő buszközlekedés, amely lehetővé teszi a határmentén élők számára, hogy egyszerűbb legyen az életük. Éppen ezért teljesen egyetértek a raportőrrel, és megpróbáljuk azt elérni, hogy ez a megállapodása lehető gyorsabban átmenjen, és ne diszkrimináljunk bizonyos szolgáltatókat, valamint azt is el akarjuk érni, hogy megfelelőek legyenek a munkakörülmények, és ne legyen tisztességtelen a verseny nom du groupe Renew. Thank you, Chair. I will take the floor in Spanish. Én spanyolul fogok beszélni. Bausa Diaz képviselő. Köszönöm. Szeretnék eh, gratulálni a raportőrnek eh, a javaslathoz. Mindkét eh, javaslat nagyon értékes. Emellett alá kell azt is húzni, hogy a német és olasz jogszabály is teljes mértékben összhangban van az európai joggal, és a két tagállam, valamint Svájc közötti megállapodások hozzájárulnak a belső piac megfelelő működéséhez. Komoly lehetőségeket tartogatnak a fogyasztók, illetve a szolgáltatók számára is, illetve elhárítják a diszkriminációt a az EU és Svájc közti közlekedési piacon, valamint eh, elhárítják a versenytorzulás veszélyét is. Eh, örülök ennek, és eh, remélem, hogy így járunk el. Köszönjük a munkáját. Ami fontos ebben a szövegben, az az, hogy ez a jelentés egy jó munka, és az első cél az az, hogy megerősítsük a határmenti közlekedést. Egyrésztről Németország és Svájc, másrésztről Olaszország és eh, Svájc között, miközben eh, a szociális dömping kérdését is eh, megoldjuk ugye ez a szociális dömping a, a méreg itt az Európai Unión belül, és úgy tűnik az önjelentése, és a zöldek nevében mondom, teljes mértékben elfogadható, és éppen ezért támogatni is fogjuk. Én 48 másodperc alatt végeztem is ezzel, Ferber úr. Nos, ami az ID frakciót illeti, van-e valaki, aki helyettesítse Campo urat? Campo Melozzi urat. Très bien. Pour le groupe ECR. Yes, thank you. I will speak on behalf of uh, ECR as always, where Markus Ferber. Köszönöm. Uh, Markus Ferber uh, uh munkája mindig alapos, éppen ezért uh, támogatjuk ezt a módosítást mi is. Ami a tartalmi kérdést illeti, szociális dömping kérdése nyilván itt most nem komoly felvetés, mert nem valószínű, hogy Svájc szociális dömpinggel élne az Európai Unió kárára. Tehát teljes mértékben támogatjuk ezt a javaslatot. Kundora asszony öné a szó a GUE frakció nevében. Köszönöm. Nagyon jó munkát végzett Ferber úr, teljes mértékben egyetértünk vele. Még valaki, aki ehhez a témához hozzá akar szólni, ha nincs, akkor az Európai Bizottsághoz fordulok. 8 trois jours, hein? Euh, mais ce n'est pas désagréable du tout. Oh, et... c'est gentil voilà. si vous me dites ça. C'est gentil. <laughs> Allez, la parole est à vous. I will be very short. I will... Szó, röviden fogok fogalmazni. Eh, köszönöm a raportőrnek eh, a munkáját, és különösen azt köszönöm, hogy a bizottság javaslatát eh, támogatja, miszerint felhatalmazzuk Németországot és Olaszországot arra, hogy az autóbuszos utasforgalom kabotásáról megállapodást kössön Svájccal. Vannak bizonyos feltételek a felhatalmazáshoz kötve. A megállapodás nyilvánvalóan nem torzíthatja a piacot, illetve a versenyt, és nem diszkriminálhat az EU szolgáltatók között, tehát nem lehet benne úgynevezett nemzeti klauz klauzula. A raportőr azt is említette, hogy vannak viták a jogalappal kapcsolatban, a bizottság két jogalapot nevezett meg, a szerződés kette, más, kettes cikkét, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91-es cikkét, valóban Kérdéses az, hogy a kettes cikk az szükséges-e. A bizottság a jogi szolgálatra hagyatkozik, a tanács és a parlament jogi szolgálatára hagyatkozik ebben. A legfontosabb az, az hogy a 91-es cikk mindenképpen jogalap marad, hiszen az a közlekedéshez kapcsolódó egyik cikk. Köszönöm. Ferber úr, öné a szó, lezárhatja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásait, azon kollégáknak, akik foglalkoztak ezzel az ügyjel. Köszönöm a támogatást, és én is úgy gondolom, hogy hát megnéztem a francia és a svájci megállapodást, és a szociális dömping téma valószínűleg nem fog problémát jelenteni. A kabotás, kabotás területén inkább más jellegű problémákkal nézünk szembe. A Hát vannak problémák, amelyeket az olaszok és a németek szívesen megoldottak volna, hiszen nagyon összefonódó munkaerőpiacokkal kell működniük. És hát szeretnének megfelelő utazási feltételeket biztosítani, és hát vannak ennek határai, a, nem szabad szembe menni a, a, az uniós joggal sem, a kétoldalú megállapodásokkal, meg, és és úgy gondolom, hogy hát szerintem mindent megvalósítottunk, amit a, amikre a kollégek is felhívták a figyelmet és nagyon örülök annak is, hogy a, ez az ügy tulajdonképpen jól ment át a bizottságom. Köszönöm szépen, Ferber úr! A módosítások határideje november 18-16 óra. Január 20-án fogjuk meg, fogja bemutatni ezt a dossziét, és 21-én szavazunk majd róla. Most pedig folytatjuk a munkát. Ferber úr, köszönöm szépen a, a munkáját. A 2019-es pályázati felhívás eredményeit fogjuk most megtárgyalni az Európai Hálózat finanszírozási eszközzel kapcsolatban. Szorosan figyelmel kísérjük ezt a témát is. Itt a társ finanszírozási kérdésekről van szó, és most köszönhetjük itt a köreinkben a bizottság képviselőit is, Olivier Szilá urat, és a urat is köszönhetjük. Szeretném akkor erre urat felkérni, hogy tartsa meg a, a prezentációját, és aztán megbeszélhetjük a projekt részleteit. Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, és most 10 percre megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy bemutathatom a, pályázati fel, a 2019-es pályázati felhívásnak az eredményeit és hát angolul szeretném ezt megtenni, mert hogy a diákat ilyen, ebben, ezen a nyelven készítettem elő. Hölgyeim és uraim, röviden szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a, a CEF alatt mi is történt, milyen prioritásokkal dolgoztunk, és hogy hol tartunk most, illetve utána térnék rá a pályázati felhívás eredményeire. Ahogy láthatják, a hálózat, a törzs hálózat az egyik legfontosabb téma, amit szóba kerül. Főleg a, a szűk keresztmetetekre koncentrálunk, illetve a határmenti területekre, és horizontális prioritásokkal is is dolgozunk. Az interoperabilitás kérdése nagyon fontos többek között. Illetve a fenntartható közlekedési módokra is nagy hangsúlyt helyezünk, ezt is láthatják a képeken. Két eszközünk van, a több éves felhívások, és itt az indikatív költségvetés 95 százalék, most 97 százalék-nál állunk egyébként, és aztán van egy éves felhívás is, ezt majd be fogom most nem, nem sokára mutatni. És itt pedig hát kisebb jellegű projektekkel dolgozunk, amelyek maximum három évesek, és itt az indikatív cél az 5 most jelenleg 3 nál tartunk. Hogyha megnézzük azt, hogy hol is tartunk a, a CEF végrehajtásában, nos, ezen a dián láthatja, láthatnak különböző számokat, amelyek a program kezdetétől kezdve ö, érvényesek. A CEF összesen majdnem 30 milliárd euróval dolgozott, és a közlekedésnek 23,6 milliárd euró állt a rendelkezésére. Van itt egy általános és egy kohéziós rész is, és ezeket az összegeket már mind allokáltuk a programjainkon keresztül, viszont nem került még minden kifizetésre. 755 támogatási megállapodás, megállapodást írtunk alá eddig, és valamennyi, tehát minden összeget alokáltunk, viszont nem fizettünk még mindent ki. És hát azt az elvet is figyelembe vesszük, hogyha a projektek nem használják fel az á, a rendelkezésükre bocsátott összeget, akkor visszahívjuk az összegeket. És akkor ezen a dián láthatják a különböző prioritási területeket, ebből is egyértelműen kiderül, hogy a környezetbarát módozatokat támogatjuk, főleg a vasútak korszerűsítését. Tehát a 755 megállapodásból, illetve projektből több mint 15 milliárdot adtunk a vasúti közlekedésnek. A 22,3 milliárdos finanszírozás összesen 40 Hát összesen 47,1 milliárd teljes beruházásnak a részét képezi. Ez az általános kép, ez a 2019-es eredményeket vetíti fel április 24-én volt a, a pályázati határidő, 100 milliós, 100 milliós büdzsével dolgozhattunk, és két prioritási mező volt. Az első a határmenti területek, illetve a kikötők, a tengeri kikötők, és a másik fő prioritás volt a zajok csökkentése. Az, egy, az első keretre 65 milliót szántunk, a második témára pedig 35 millió eurót és ismét láthatják, hogy ez egy éves kiírás volt, úgyhogy hát az átfogó hálózatra szántuk ezeket az összegeket. Aztán meg láthatják ezen a dián a különböző prioritásokhoz rendelt számokat. 35 milliót szántunk a, az ajszín csökkentésére, és ezt még nem adtuk ki teljes mértékben. 19 millió euró értékben történt itt már projekt a kiválasztása. És aztán, ami a másik nagy témát illeti, itt 65 millió volt a keret, viszont 97 milliós, milliót sikerült allokálnunk. Összesen 39 projektet válogattunk ki, és 117 millió euróról van itt szó a 39 projekttel kapcsolatban. Ez egy 20%-os rugalmasságot is megenged, és hogyha uniós hozzáadott értéket tudnak teremteni ezek a projektek, akkor természetesen ez a rugalmasság megalapozott. Most mutatok néhány projektet, amelyeket sikerült kiválasztani. Az első a, a vasúti zajszint csökkentéséhez kapcsolódik. Ez nagyon sok tagállamot érint, Ausztriától kezdve Belgium, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg és Szlovákia az érintett tagállamok között. És itt utólagos felszereléseket támogatunk vasúti kocsik esetében, a fékek átalakítására kerül majd sor, és ez a harmadik alkalom, hogy ilyen, ilyen jellegű módosításokat támogatunk. Aztán a következő prioritási terület, itt határmenti, határon átnyúló vasúti hálózat támogatásáról van szó, konkrétan Németország és és Hollandia közt, közti vasútvonal támogatásáról 51 millió euró forog itt kockán, és aztán a következő projekt, ez egy tanulmányprojekt Magyarország és Ausztria közt, és a következő években három, hát összesen 6,5 millió eurót fognak erre fordítani, és ebből majdnem 3 millió euró kerül ki az uniós forrásokból. És aztán mutatom a következő példát. Ez egy kikötői projekt, Ulu, finnországi kikötő példája. Itt infrastruktúrális beruházásokra kerül sor, azért, hogy jobban hozzá lehessen férni a, a kikötőhöz, illetve a vasúti ö, kapcsolódási pontokat is támogatjuk és itt eh, két millió euró beruházására kerül sor, összesen 10 milliós a projekt egyébként. És az utolsó példa, amit szeretnék említeni, ez a Civita Vecchia kikötő. Itt is támogatjuk a, a, a vasúti, eh, a vasútak, a vasúti vonal eh, korszerűsítését, illetve kiépítését és aztán levonnám a következtetéseket is, de van még két diám, illetve három diám azzal kapcsolatban, hogy a következő időkben mi fog még történni, mert hogy szeretném a képviselőket arról is tájékoztatni, hogy mi következik a, az MFF marad, maradik másfél évében. Hát először is azzal az elvel dolgozunk, hogy eh, amit nem használnak fel, azt, eh, azokat a pénzeket visszakérjük, és az ügynökségünk valamennyi projektet nagyon szorosan figyelemmel kíséri eh, egyesével, tehát 750 projektről van itt most szó, és amennyiben nem tudják felhasználni a teljes támogatási összeget, akkor, akkor visszahívjuk azt a pénzt. Eh, itt most 1,4 eh, milliárd euróról van szó. Ennyi támogatást tudunk majd adni, és október 16-ig lehetett, tám- lehetett pályázni. Aztán ezen a dián pedig azt mutatom, hogy a törzshálózatnak milyen prioritásai vannak. Ezt, ezt a kihívás, pályázati kiírást 2016 óta nem hirdettük meg. És hogyha ezekből a projektekből még pénz visszafolyik, azt, azt újra fel tudjuk használni a jelenlegi projektekre. Itt biztonságos infrastruktúrákról van szó, illetve más jellegű prioritásokról a törzshálózattal kapcsolatban, illetve ITS, Cezár kérdések kerülnek itt szóba, illetve városi csomópontok és, és tengeri kérdések is, kikötői kérdések. és ott lassan készíthetjük el a következő MFF-et is. Az utolsó diám pedig Blending Facility kérdése kerül szóba. Fogadtuk áprilisban a munkaprogramot 200 milliós büdzsével, költségvetéssel azért, hogy, hogy az a beruházási bank hitel össz, eszközével is lehessen ezt kombinálni, illetve EFSI támogatást is igénybe veszünk, Két prioritással foglalkozunk ezzel a, ennek a 200 milliónak a keretében, az RTMS elterjesztésével, illetve az alternatív üzemanyagokkal. 2019 novemberéig, decemberéig, novemberében, majd decemberében fogjuk írni ezt a pályázatot, és ez egy három hónapos, három havonta váltakozó program lesz, Úgyhogy ez egy kiegészítő jellegű eszköz, amit a CEF részeként fejlesztettünk ki. És szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kaptam itt lehetőséget elmagyarázni, hogy a jelenlegi MFF keretében mi zajlik, illetve a hálózatfinanszírozási eszközről is beszéltem. Köszönöm szépen, akkor most megnyitom a vitát, Marines úr fogja kezdeni. I would like... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadást is. Szeretném tudni, hogy mit jelent pontosan, milyen szinten lehet a végre nem hajtott projektekkel kapcsolatos költségvetést visszaszerezni, vagy nem kifizetni az érintett országoknak. Egyrészt a kohéziós alapokról beszélek, és a CEF alapokról. Másodszorban azt láttam, hogy nagyon sok tanulmány készült ebben a pályázati írásban. A kérdésem az, hogy ezen tanulmányokat mikor fogják végrehajtani. Tudják, hogy sokat beszéltünk már a CEF kettes tárgyalások során erről, és a parlament célja az, hogy a tanulmányokat biztos, hogy a közeljövőben végre is hajtsák. Nem olyan tanulmányokat szeretnénk, amelyekkel csak fölöslegesen költöttünk ezekre. Köszönöm szépen, Merinesz úr. Danielson képviselők kap szót. Köszönöm. Köszönjük az előadást. egyetértek, és hát ugyanazt a kérdést akartam feltenni, mint Marinescu úr, mely termékek, mely országok veszíthetnek a pénzből, hogyha nem használják fel ezt a költségvetést. És azért lenne még egy kérdésem. A bizottság szerint mi a fő oka annak, hogy bizonyos országok és bizonyos projektek nem használják fel az előirányzott összegeket? Ez a kérdésem. És teljesen egyetértek azzal az elvvel a következő évekre vonatkozóan, hogy a törzshálózati projektekbe próbáljuk visszavezetni ezeket az összegeket. Ez egy nagyon jó megoldás lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Vozadjás képviselő kapszott. Köszönöm, elnök asszony. Én is spanyolul fogok hozzászólni. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadásért és a magyarázatokért. Inkább egy észrevételem lenne, nem pedig kérdéseket szeretnék feltenni. Szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra a tényre, hogy mennyire fontos bizonyos kapcsolódásokat megerősíteni. És a tájékoztatás és információ kérdésére is visszatérnék. A múlt héten zöld hét volt, és ezért mindenki a saját országában volt. Nos, én magam Európa egyik legelszigeteltebb térségében jártam, ott a helyszínen egy olyan városban voltam, ahol a rómaiak idején jobban be voltak ők kapcsolódva az európai hálózatba, mint most. És hát tény, hogy az elmúlt évezredek során náluk csak romlott a helyzet. Spanyolország ezen régióját arról ismerik, hogy az egyik elszigeteltebb, vasúti szempontból legkevésbé bekapcsolódott térség Európának, és tehát ez egy elszigetelt orsz, régió, akár Portugáliával kapcsolatban is, Portugálió, Portugáliával sem jó az összekapcsolódás. Nos, Spanyolországban vannak, akik azt gondolják, hogy egyszerűen tehát a vasúti összekötetés nem megfelelő, és ez természetesen kihat arra, hogy a régióban az ott lévők mindennapjai hogyan is néznek ki. Szeretném tehát felhívni a figyelmüket erre, hiszen figyelembe kell venni ezen polgárok életét is, és mindennapjaikat. A spanyol és portugál polgárokra is vonatkozik mindez. Ezért szeretném, hogyha a bizottság tudna erről, és odafigyelne arra, hogy Spanyolországban és máshol Európában az ilyen vasúti vonalakra odafigyeljen, hiszen itt nem csak az ott élők szempontjából nagyon fontos ez, hanem európai szempontból is, hiszen nagyon fontos Dél-Európát az európai hálózatra rákapcsolni. Tehát nem konkrét kérdésem lenne, egyszerűen felhívnám a figyelmet arra, hogyha a következő időszakban új projekteket fogunk bemutatni, akkor nem elég csak a már meglévő projekteken javítani, hanem mindent meg kell tenni ahhoz, hogy a római időszakban kialakult ideális helyzethez közelítsünk. Most kell lépnünk, jobb összekötetésekre van szükség, és köszönöm az eddig végzett munkát. Köszönjük. Kirjen Kop képviselőnek adom meg most a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondanék a bizottságnak a részletes bemutatásért. Nagyon jó, hogy ilyen egyértelmű, jól értelmezhető, rövid diákat láthatunk ilyen kérdésekről. A fő kérdésem az, hogy a CEF-nak hogyan kell modernizálnia magát ahhoz, hogy a 2050-es karbon semleges Európai Uniós célnak megfeleljen. Az Európai Beruházási Bank elég nagy mértékben társfinanszírozza ezen projekteket, és sokat beszéltünk már arról, hogy a Beruházási Bank csak zöld projekteket finanszírozzon, karbonsemleges projekteket, és közben a finanszírozás elég komoly része közúti projekteket finanszírozna. Ez bizonyos esetekben a az ilyen közlekedési növekedésnek a gátját képezheti. A kérdésem tehát az, hogy milyen finanszírozások állnak rendelkezésre, erről szeretnék egy választ. Egy másik kérdés a zajártalmak kérdése. És beszélt arról, hogy finanszírozzák, hogy a zajártalommal kapcsolatos védelmet kell javítani. Hát Európában egyre többen vannak, akik a zajártalommal kapcsolatos növekedés miatt aggódnak, és különösen városi területeken egyértelmű a bizonyíték arra, hogy az ajártalom kihat az emberi egészségre. Szeretném tudni, hogy önök hogyan igazítják ki az álláspontjukat ezen az ajártalommal kapcsolatos kialakult helyzet láttán. Köszönöm. Robert Zile képviselő. Köszönöm, köszönjük Reuters úr ezt az átfogó ismertetőt. Hasonló a kérdésem, mint Marinescu úré, nem az országok érint, érdekelnek engem konkrétan, de azt mondta, hogy 61 százalékos a kifizetés, pontosabban 31 százalékos a kifizetés és 61 százalékos a kötelezettségvállalás. A kérdés az, hogy a mostani MFF-ben, a CEF-fel kapcsolatban akkor az általános borítékot és kohéziós borítékot milyen százalékkal fogjuk zárni, különösen ami a legalábbis a kötelezettségvállalásokat illeti a jövő év végéig. Ezt szeretnénk megtudni, és hogy milyen ö, becsléseik vannak a következő három évre 2021 után. 2021-ig. A, és az új MFF-ben 21-től 27-ig a mostani MFF-CEF tapasztalataiból kiindulván látnak-e problémákat a az előirányzattal és kifizetéssel, tudván azt, hogy a következő MFF-re a cef kapcsolatban milyen megalapodás várható. Kundura képviselő kap most. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt az előadást. Szeretnék egy észrevételt elmondani, és egy kérdést feltenni a projektek nagy többsége, amelyet finanszírozunk, nagyon érdekes. De azért azt is el kell mondani, hogy leginkább a vasúti közlekedésre koncentrálunk. Ennek gyakran geostratégiai jelentősége van. Görögország észak-keleti részén van egy ilyen projekt, de nagyon komoly igények vannak, és az erőfeszítéseink ellenére még nagyon messze járunk attól, hogy valóban fenntartható legyen a közlekedés Európában, miközben a klímával kapcsolatos válság egyre erősebb. Lenne egy kérdésem. Önök szerint reális-e az, hogy elérjük a céljainket a törzshálózattal és a kibővített hálózattal kapcsolatban a jelenlegi tempót tartván? És ön szerint jobban ki tudjuk-e használni a fenntartható üzemanyagokat a jövőben a közlekedésben? És lesz -e ennek bármilyen kihatása a közlekedési hálózatokra? Ki tudunk -e egy olyan közlekedési rendszert alakítani, amely 2050-ig karbonsemlegesé válik? Riki úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük ezt az előadást, és gratulálok, hogy ennyire sikeres ez az eszköz, hiszen egyértelmű, hogy nagy sikerről van szó. Három kérdésem lenne. Az első, azzal kapcsolatos, hogy a fel nem használt összegeket hogyan lehet másra felhasználni. A bizottság megoldása az, hogy konkrét projektekre különít el összegeket, és projektenként próbálják esetleg a fel nem használt összegeket visszavonni, vagy pedig integrálisan, arányosan fogják ezt elosztani az összes projektre vonatkozóan, tehát megnézzük, hogy a kötelezettségvállalási kifizetés szintjén milyen százalékon járunk, és akkor ez alapján egy százalékot megalapított projektenként ö, szerzik vissza az összeget, vagy inkább általány módszereket alkalmazván. És ami az utolsó diát illeti, a blending alap még nem létezik a cef kapcsolatban. Tehát így is valójában a 2019-es végrehajtási tervben elég ügyesen lehetne visszaszerezni az összegeket. A kérdésem az, hogy ezt az összeget mi alapján határozták meg? a szükség alapján, a rendelkezési álló összegek alapján, vagy valami intuitív módon. És az éves végrehajtási tervekben a jövőben is fogják -e ezt használni, és hogyha igen, akkor milyen szinten. A harmadik kérdésem pedig, Meglepődtem azon, hogy mennyire alacsony a szintje a vasúti zajártalommal kapcsolatos projekteknek. Eredendően több milliárd eurós összegről beszéltünk, két és fél három milliárd eurós összegről beszéltünk, és tudom, hogy több tagállam és Németország is ragaszkodott ahhoz, hogy milyen komoly szükségleteik vannak ezzel kapcsolatban, milyen komoly igények vannak. Aztán valójában azt látjuk, hogy ezek már nem léteznek. Van-e magyarázata arra, hogy miért nem használták fel az ennél százszor jelentősebb igényként felmért területre? Köszönöm, Riki úr. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés, én is szeretnék hozzászólni. Tisztelt kollégák, tisztelt barátok! Ma olyan időket élünk, hogy ez a hónap a bolygónkon a legmelegebb hónap. Október, tehát az elmúlt hónap volt Európában is a legmelegebb. Ha megnézzük, hogy Európában mi a helyzet, nagyon komoly katasztrófákat láthatunk. Tűzvész, áradás, és mindig ugyanaz a helyzet. A párizsi megállapodást nem tartják be. A közútnak nagyon komoly kihatása van. 30% az üvegházhatású gázoknak, és hogy 2030-ra 55%-kal kell a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, és utána karbonsemlegesség a cél. Hogyha megnézzük az úti tervet, és hogy eddig mit tettünk meg, hát Erárotes úr igen tettünk erőfeszítéseket, többet fektettünk be például a vasúti közlekedésbe, de hát a második ágazat az mégiscsak a szárazföldi közlekedés, a közúti közlekedés, és ott azért alapvető problémák vannak. Hol vannak az igazi alternatívák? Léteznek, de ezek csak nagyon csekély szinten jelennek meg. Ha megnézzük a folyami hajózást, ez egy nagyon komoly terület, nézzük csak mennyire érdekes, hogy a tengeri közlekedésben és a folyami közlekedésben sokat beszélünk a szállításról, de hát a tengeri szállítás az valóban egy nagyon komoly lehetőség, ezzel élnünk kell. Ez az első kérdés. A második kérdésem. Visszatérnék egy témára, amiről az ön előadásában nem hallhattunk, hogy milyen komoly sürgősségi helyzet alakult ki Európában. Az infrastruktúrák egyre rosszabb állapotban vannak. A genovai híd összeomlása sokkolt minket. A kisebb vasúti ö, utak összekötetéseket lezárják, és hogyha megnézzük, hogy még a közutakon is veszélyes helyzetek alakulnak ki, akkor azt látjuk, hogy a hálózatok összekapcsolódása az emberek mindennapjain kell, hogy javítson, és fontos, hogy ez prioritás legyen. Közben ezt én itt nem látom megjelenni. Ez tehát a második kérdésem. Ma hogyan fektetünk be konkrétan a polgáraink mindennapjaiba, azért, hogy ők is érezzék konkrétan, hogy mi az, amit mi itt a közlekedési szakbizottságban teszünk a polgárokért, hogyan javítunk az életükön, hiszen a mobilitás az maga az élet. És amikor ezt a diát megnézem, ebből én ezt nem látom ki. A harmadik és utolsó dolog, amit szeretnék elmondani az, hogy úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy az Európai Bizottság megértse, hogy a közlekedési kérdéseknek az összes többi szakbizottságra ki kell hatnia. Hogyha az alternatív üzemanyagokról beszélünk, akkor kérem a bizottságtól, amely az interkonexiós mechanizmussal foglalkozik, hogy a Green Deal-lel kapcsolatban, mert hogy azt mondták, hogy lesz Green Deal, ennek mindenki nagyon örül, de hát konkrétan a bizottság, az Európai Bizottság a Green Deal-ben hogyan fogja a közlekedési kérdéseket használni, vagy közlekedési kérdésekben hogyan fog lépni. Hogyha megnézzük a hidrogén alapú buszokat, vonatokat, akkor melyik a társult szakbizottság? Itt konkrét projektekről van szó. Hogyha megnézzük a Green Deal-t, amögött meghúzódik az újdonságok kérdése is. Az egyik dián egy kicsit beszélt a digitális kérdésekről itt nincsen valódi beruházás a digitális területen. Hogyha megnézzük a digitális kérdéseket, hogyha én holnap vonattal akarok valahova menni, és ahogy leszállok a vonatról, utána mondjuk egy bérbiciklire akarok ülni. Ez mind az infrastruktúra digitalizációjához tartozik. Ez nagyon fontos, máskülönben nem érjük el a céljainkat. Tehát egyértelmű a kérdésem, hogyan fogják ezen beruházásokat úgy irányítani, hogy ezek megfeleljenek a klímakihívásnak, a digitális kihívásoknak, és közben az emberek mobilitásán javítsunk, tehát a polgárok elvárásainak megfeleljünk. Lösant képviselő láttam, igen, de még másoknak adom meg először a szót. Navokov képviselő. Thank you very much, Chair. Mr. Rui. Köszönöm. Itt vagyok jobb oldalom. Először is szeretném megköszönni az előadását, és el kell, hogy mondjam, hogy a CEF az Erasmus Plus-szal a legfelismerhetőbb programja az Európai Uniónak. Mert olyan projektekkel dolgozik, amelyek a helyi társadalom szempontjából is szimbolikusak. És az én őseim dolgoztak hazám első vasúti vonalán, és most a CEF miatt látjuk, hamarosan látni fogjuk, hogy olyan vonatok mennek ugyanezen a vonaton, vonalon, amelyek 200 kilométerrel tudnak menni. E, és ez szó szerint meg fogja változtatni az emberek életét. Elnéptelenedett területek, ahol korábban nem voltak munkahelyek, vagy a feltételek nem voltak megfelelőek, újra képesek lesznek vonzani embereket, mert nagyon gyorsan el lehet onnan majd jutni a nagyvárosokba a CEF-nek köszönhetően, illetve a nagysebességű vonatoknak köszönhetően. Én a CEF jövőjére kérdeznék rá, én a CPR raportőre vagyok a kohéziós politika jövője témában. A CEF-et miért finanszírozzák alul? Ugye itt egy 10 milliárdos átcsoportosításról van szó a kohéziós alapokon belül, hogyha mindenki számára olyan fontos, amiben mindannyian egyetértünk, hogy ennek folytatódnia kell, és ilyen fontos projekteket kell továbbra is végrehajtani, miközben tudjuk, hogy ráadásul ez környezetbarát is, hiszen a vasút a legkörnyezetbarátabb közlekedés, akkor miért nem finanszírozzuk meg ezt kellőképpen a kezdetektől kezdve? Depárné asszony, Rajtász. Jó reggelt kívánok, elnök asszony. Rajtász úr, három kérdésem lenne. Először is Az ajvédelmi mm, pénzeket miért nem hívták le a, a teherszállításban, a vasúti teherszállítási projektek esetében? Feltételezi esetleg, hogy, hogy a közúta kiépítése egyfajta konkurenciát jelentett mert hogy Németországban nagyon nagyon gyakran láthatjuk, hogy a, a cégek inkább ö, közúti ö, építkezésekkel foglalkoznak, az felszívja az embereket, és így ö, kevésbé lehet a vasút kiépítésével dolgozni. Illetve a vasúti hiányok betöltése esetében már vannak kedvező tapasztalataink, de hogy halad ez még tovább? És illetve a harmadik kérdés a villamosítás a vasútvonalak esetében, hogy áll? Zöldek, zöldekként nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az elképzelésnek, és ehhez erről kérdezném, hogy mit tud még mondani. Köszönöm. Madame Garcia. Köszönöm, köszönöm. Garcia, mi az asszony. Köszönöm. És én is szeretném megköszönni ezt az előadást, valamint a bizottságnak is eh, megköszönöm azt, hogy eh, teljesen nyilvánvalóan megérti a határon átnyúló közlekedés eh, problémáit. Spanyol-francia viszonylatban is nagyon fontos az együttműködés, amihez administratív koordináció is kell ezekben a közös európai projektekben. Ami a az összekötöttség hiányát eh, illeti egyes régiókban, mint Extremadura, eh, én úgy gondolom, hogy eh, más területekre is koncentrálnunk kell Spanyolországon belül, ami Katalónia felé vezet, ott ugyanis szintén vannak komoly hiányosságok, Lösentő asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék itt a mobilitás kérdéséhez hozzászólni. Teljes mértékben hangzott el az utalás a genovai híd összeomlására, amelyben sokan meghaltak. Teljes mértékben egyetértek az ön véleményével, ezeket az infra, ezekbe az infrastruktúrákba be kell fektetni, e közúti infrastruktúrákba is. Én leginkább a hozzánk közel álló infrastruktúráról beszélek, azokról a hidakról, amelyek vagy gyalogos hidak, vagy pedig a biciklis utak. Ezt az én környékemen is újra kell építeni. Majdnem tíz éve van már egyfajta képtelenség arra, hogy ezt megtegyük, mert a környezetvédelmi védettséget élvez a terület, illetve állatvédelmi okokból is halasztják ezeknek a hidaknak az építését. Tíz év után látva, hogy ezek mennyire fontosak lennének, szerintem mindenképpen oda kéne figyelni immár az emberekre is, az emberek biztonságára is, és elő kell mozdítani ezt a projektet, Merci beaucoup. Il faut faire attention aux couleuvres. <coughs> Elles sont nécessaires à notre biotope et à notre biodiversité. Jó, köszönöm. Eh, úgy tűnik, hogy eh, a biodiverzitás veszélyt jelent eh, az állatokra. Azt mondja, nem, nem, az állatvédelem mellett az emberekre is oda kell figyelni. Ketten beszéltek egyszerre. Köszönöm, nagyon sok kérdést kapott, viszont kevés időt adok csak. Mit mit tudsz válaszol ezekre? Köszönöm, azt gondolom, hogy két dolog merült fel folyamatosan eh, a megszólalásokban eh, és akkor most néhány részletet is megfogalmaznék. Marinescu úr kérdezte, hogy mi a felhasználási szintje a pénzeknek, illetve hogyan lehet pénzeket visszaszerezni, és van-e különbség az általános boríték, illetve a kohéziós boríték között. Látjuk már az én előadásomban is, hogy a pályázatok a, a visszatérő pénzekből majdnem kiegyensúlyozottak az általános és a kohéziós borítékok között. Tehát nincs olyasmiről szól, hogy a kohéziós országok vagy a nem kohéziós országok jobban vagy rosszul, rosszabbul teljesítenek. Úgy tűnik, hogy ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézniük, amikor a projekteket végrehajtják. A legfontosabb végrehajtási problémák, amelyek késlekedést okoznak, azok vagy az engedélyek beszerzéséből, vagy pedig a közbeszerzésekből fakadnak. Tehát a környezeti engedélyek kiadása okoz okozhat veszteséget, e, időveszteséget, illetve a közbeszerzéseknél a jogorvoslati eljárás okozhat e, további időveszteséget e, és Rike úrnak mondom, nem arról van szó, hogy itt a portfóliót vizsgáljuk, projektenként vizsgáljuk meg egyenként az összes jóváhagyott projektet, megnézzük a különböző fellépéseket, illetve mérföldköveket a megállapodás alapján, és hogyha azt tudjuk, azt látjuk, hogy a pénzt nem lehet elkölteni időben, akkor az visszamegy a költségvetésbe. Ezt konszenzuálisan csináljuk. A megállapodást ugyanis akkor módosítani kell, és újra aláírni. Tehát alapvetően a tagállamok jó jóváhagyásával, illetve a kedvezményezettek jóváhagyásával fog majd ez a pénz visszafolyni a költségvetésbe, és aztán újra meg lehet eh, pályázni. Na most eh, a legutolsó alkalomhoz képest hol tartunk? A legutolsó alkalommal 8 milliárd volt a költségvetés, és 20% volt az, amit eh, ami visszajött. Most azt látjuk, hogy 1,4 milliárd a rendelkezésre álló összegből ez egy viszonylag kis összeg, és az INEA screeningje azt mutatja, hogy lehet számítani további pénz visszafolyásokra, de talán kevesebbre, mint legutóbb, mondjuk 10%-ot maximum ezt jósoljuk, tehát most sokkal jobb eredményeket érünk el, mint az előző alkalommal, ami logikailag is rendben van, hiszen a projektek érettsége az magasabb szintű, és nagyobb a tapasztalata még a kohéziós országoknak is Eh, egyes kohéziós országok jobb eredményt érnek, e, e, érnek el jobb eredményt egyes kohéziós országok, nem. Eh, általában azt látjuk, hogy eh, a késlekedések is hasonlóak, majdnem minden ország hozzájárul ezekhez a problémákhoz. Nincsen olyan, hogy egy konkrét ország nagyon jó lenne, vagy egy konkrét ország gyengén teljesítene. Időben el lehet -e költeni ezt a pénzt. Marinescu úr a tanulmányokat is kérte. Igen, időben el kell, mert a jogosultsági időszak az 2023-ig, tehát 2020 plusz 3 évig van, és hogyha most az itt bemutatott projekteket látjuk, illetve fel is szedhetik a brosúrát az ajtónál, háromszoros a, a túljegyzettség, és nagyon szigorúak a szelekciós kritériumok, a projekt érettségét pedig tényleg alaposan megvizsgálják a tanulmányok, a 2022-es, néhány esetben 2023-as projekt befejezéshez vezetnek a végrehajtással a következő időszakban. Ezek a hozzáfűzni valóim a a pénz visszaszerzésekkel kapcsolatban. A második eh, téma az az, hogy hogyan alkalmazzuk, hogyan használjuk fel a költségvetést, illetve a klimenti dimenzió milyen módon folyik ebbe bele, erre az elnök asszony is rákérdezett. Először is eh, szeretném elmondani, hogy eh, ez a CEF költségvetés, és itt nem csak egy kiírásról van szó, hanem az összes pénzről, 70-71 százalék fenntartható közlekedési módokra lesz költve. Hogyha itt az utakat, a közutakat nézzük, valóban Deli asszony egyetértek, hogy ez egy viszonylag magas összeg, de ebben benne van az ITS, illetve a biztonságos parkolók is tehát egyéb útbiztonsági tételek, ezek mind itt szerepelnek ebben a, a, a tételben. Ami tényleg szigorúan véve útépítés, az kevés pénz viszonylag, hiszen csak kohézió és csak határon átnyúló eh, projekt. Tehát nagyon szigorú volt eh, a hozzáállásunk. A következő CEF-ben 75% eh, lesz a közlekedésen belül klímabarát, ami azt jelenti, hogy ez az egyik legnagyobb tétel lesz az e, össz-EU költségvetésben csak az ITER 100%-os, a CEF pedig a második helyen áll majd ezzel a 75%-kal. Önök folytatják most a tárgyalásokat a CEF 2 kimeneteléről. A CEF összességében 60% lesz. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a, a, a közlekedés 75%-ot el kell, hogy érje. Tehát ez elég egyértelmű a jövőbeli kihívások szempontjából. Önök két területre világítottak rá, a digitalizációra, illetve az alternatív üzemanyagokra. Az alternatív üzemanyagokat már most is, azokkal már is foglalkozunk. A közútaknál látjuk azt is, hogy milyen alternatív üzemanyag infrastruktúrát lehet kiépíteni. Elég jók az eredmények, azt mutatják, hogy a, és ez, ez nyilván a CEF2 tárgyalási eredményeire is kiatással van, 85% a, a kemény infrastruktúra, alagutak, utak, stb. 15% pedig más területre a tárgyalások során úgy döntöttünk, hogy ezt 40%-ra akarjuk növelni, ami azt jelenti, hogy majdnem háromszoroznánk ezt a költségvetési részesedést. Ez valószínűleg válaszol majd, vagy megfelel majd azoknak a felvetéseknek is, hogy villamosítsuk. Nem csak a közutaknál van erről szó, hanem a, a vasúti közlekedésnél is, illetve jut majd pénz más alternatív üzemanyagokra, például a hidrogénre is. Gyorsan, elnök úr, Elnök asszony, akkor csak még néhány témával foglalkoznék. Garcia Munoz asszony rákérdezett a határon átnyúló kapcsolatokra. Nyilván itt most az éves kiírásokról volt csak szó, de a, a Merida az ott van az Atlanti partvidéken, és Evora és Merida közti összeköttetés eh, különösen fontos. Valójában az első végrehajtási döntés a TNT vonatkozásában ez a határon átnyúló kapcsolat volt. Marinescu úr pedig rákérdezett arra, hogy eh, miket követünk figyelemmel, különös tekintettel a pénz visszaszerzésekre. E, ez például olyan. Tehát ha 2023-ig a portugálok föl tudják-e használni, illetve e, meg tudják-e építeni, e, itt nem a fontossága az, ami vitatható, ugyanis itt Lisszabon és Madrid összeköttetéséről van szó, nem akarjuk, hogy csak a repülő legyen. Tehát a politika lényege ott van. Ott van a munkaterv, a, a pénz pedig alokálva lett, most azt nézzük, hogy a végrehajtás megfelelő-e. És hogyha nem feltétlenül lesz végrehajtva, akkor Spanyolországgal és Portugáliával meg fogjuk beszélni, hogy a következő e, időszakban végig, végre tudják-e hajtani. Az, az ugyanis fontos, hogy legyen egy e, vasúti összeköttetés a két főváros között. De nem csak erre gondolok, hanem más helyeken is a határokon átnyúló jelleggel. E, elnök asszony kérdése is felmerült többször mástól is, hogy mit teszünk a karbantartással, különösen a hidak karbantartásával. Most azért itt óvatosnak kell lennünk, vagy climate tracking van, és alternatív üzemanyagok, vagy pedig a közutakra figyelünk oda. A kettőre egyszerre nem lehet. Hogyha a régi hidakat akarjuk helyettesíteni, akkor nyilvánvaló, hogy föl fog menni ez a részesedés a CEF2-nél egyértelmű mi ugye ezt nem tudjuk megtenni. Amit megtehetünk e, az ilyen projekteknél, másfajta segítség. Van ugyanis kutatás e, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet e, a karbantartást jobbá tenni, és hogyan lehet a helyettesítő infrastruktúrát létrehozni, ugyanis nem mindenhol megoldása fent a karbantartás. A karbantartás fenntartaná a költségvetést, E, és Novakov úr is mondta, hogy e, túl kevés a pénz. Mit lehet tenni ezzel a kevés pénzzel? Nagyon egyszerű, csak úgy van értelme, hogyha nagyon konkrétan koncentrálunk a határon átnyúló e, projektekre, illetve azokra, amelyeknek pozitív klímadimenziója van. Tehát nem szabad szétszórni ezeket a, a, a pénzeket, és nagyon és a, a, a sok pénzt a karbantartásra is odaadni. Miért nem foglalkozzunk a vasúti zaj szennyezéssel? hangzott el a kérdés. Valójában itt már harmadik időszakról van szó, és minden egyes fellépésnél egy negyedével, egy negyede cserélődik ki a gördülőanyagállománynak az Európai Unióban. Ez egy elég jó eredmény, ezzel a támogatással elég jól át tudunk állni a kevésbé szennyező, kevésbé zajos vagonállományra, és ez lesz, ez fogja ösztönözni azt, hogy el, eljön az a pillanat, amikor már nem erre kell koncentrálnunk, mert a piac majd megteszi a többit, és mi pedig másra tudunk koncentrálni, például a vasúti sinekhez való hozzáférésre. MFF. Uh, we think, as I explained, yes. Kollega, a következő MFF-fel mi lesz, um, uh, jobb lesz-e a felhasználás? Úgy gondoljuk, hogy igen, uh, jobb lesz a felhasználás, mert az összes projekt a jelenlegi MFF keretében láttuk, hogy késlekedik, késedelmet szenved, de amikor az engedélyeztetés megtörténik, illetve a közbeszerzés is, onnantól kezdve csak végrehajtásról van szó. Novakó úrnak is válaszolva, nagyon komoly támogatásra van szükség a határon átnyúló projektek vonatkozásában. A tagállamok nemzeti projektekre koncentrálnak, ha pedig mi nem lépünk itt közbe, akkor a határon átnyúló munkák véglegesítése nem történik meg. Tehát én azt gondolom, hogy itt most akár papíron is megmutathatom, hogy mennyi pénzre van szükség, sokkal több, mint ami a költségvetésbe be van állítva. De a pénzre majd koncentrálunk, odafigyelünk. Azt hiszem, hogy ezzel talán minden felvetésre válaszoltam. De Egyébként is abba kell hagynom, mert lejárt az időm. Köszönöm. Köszönöm Joterz úrnak ezt a körképet, és valóban nagyon oda fogunk figyelni majd erre. Tettünk erőfeszítéseket, de a célok teljesítésétől nagyon messze vagyunk még. És önnek igaza van, kell reális cél a felvelegedéssel kapcsolatban, e, kellenek a e, digitalizációs e, pályázatok is, és Azonban arra is szükség van, hogy a bizottság, az Európai Bizottság egy új módszer dolgozzon ki, és bebizonyítsa a polgároknak, hogy a pénzek az ő javukat szolgálják. És ki, ki tud -e... A problém aussi. Ki tud erre válaszolni? Ehm, nos, ehm, amikor eh, a folyókba vagy eh, vasutakba eh, fektetünk, akkor az is kell, hogy a polgárok tudják, hogy ezek is olyan pénzek, amelyek, illetve munkák, amelyek európai szinten zajlanak, ezt nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy mi tényleg az ő közlekedésüket akarjuk könnyebbé tenni. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy mi is az önök szolgálatára állunk együttműködünk a parlamentár bizottsággal, e, és e, e, mindig készítünk egy tanulmányt, aminek az eredményeiről beszámolunk. Ugyanakkor 755 projektről van szó, ezek jelentős része az önök körzetében van. Amennyiben támogatásra van szükségük, akkor mi ebben rendelkezésre állunk, abban is akár, hogy hogyan lehet kommunikálni a polgároknak, hogy mi miért történik, illetve illetve eh, miért ezek a programozási választások történtek. Tehát eh, a kommunikációval kapcsolatos felvetésére ezt tudom mondani. Eh, gyakorlatilag egy felajánlást teszek itt a képviselőknek, illetve a bizottság tagjainak. Köszönöm, Uters úr, és köszönöm ezt az együttműködést, amely tényleg nagyon baráti, és nyilván motiválni fog bennünket a következő hónapokban is. Most pedig folytassuk. Köszönöm még egyszer. Most pedig eh, egy új talán, tanulmány következik a eh, túlzott turizmusról, illetve a, az ezzel kapcsolatos szakpolitikai kihívásokról, és eh, itt most érdemes megjegyezni, hogy itt a túlzott turizmusról van szó ebben a tanulmányban. Ez egy olyan helyzet, amikor a turizmus hatása egyes időszakokban, egyes helyeken gyakorlatilag már elfogadhatatlan. A kapacitásnak sem, a kapacitás sem elég a kezelésére, ökológiailag is káros. Aki ki akar most menni, ezt kérem most tegye meg azonnal. Merci. Et donc, sur ce... tout. A túlzott turizmussal kapcsolatban vannak tehát komoly problémák. A kapacitás kérdései, fizikai kapacitás, társadalmi, pszichológiai, illetve politikai kapacitás problémákról is beszélünk, és ez a tanulmány, ami elkészült, jobban rámutat a túlzott turizmussal kapcsolatos problémákra, illetve javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehetne keretek közé szorítani a túlzott turizmust, illetve a negatív hatásokat hogyan lehet kiküszöbölni. Köszöntöm Paul Péters professzor urat, nagyon örülök, hogy ellátogatott hozzánk. A fenntartató turizmus professzora a Brédai Egyetemen, illetve Claudio, Claudio Milano is ellát, ellátogatott hozzánk. Ő is professzor, a Barcelonai Egyetem antropológiai professzora. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Önök írták lehet ezt a tanulmányt, ez egy nagyon frusztráló téma, de hát ez van. Mindkettőjüknek 6-6 perc rendelkezésére, hogy ismertessék a tanulmányukat, és hát gondolnunk kell arra, hogy hogy a túlzott turizmus milyen területeket érint, vannak olyan városok, olyan területek, ahol azt követelik az ott lakók, hogy ne, ne menjen hozzájuk már senki látogatóban, ne legyen turizmus. A természetre is nagyon negatív hatást gyakorol a túlzott turizmus, illetve a gazdasági hatások sem megfelelőek. Péter Szúr Öné a szó 6 percig. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen, hogy beszélhetek erről a tanulmányról. 2018-ban készült ez a tanulmány, úgyhogy azóta változtak a, a dolgok. Vannak új fejlemények, amelyekről nem szólunk a tanulmányunkban. Ami a prezentációm tartalmát illeti, hát természetesen fel fogom vezetni a témát, eh, definiálni fogom a túlzott turizmust, adok egy áttekintést a túlzott turizmus jelenségről Európában, illetve a világban. Azt is arról is beszélek, hogy hogyan lehet mérni a túlzott turizmust, eh, eredményekről fogok beszámolni, illetve, illetve esettanulmányokat is fogok említeni, eh, uniós esettanulmányokat, és aztán megfogalmazom a következtetéseket és a a javaslataimat a TRAN szakbizottságnak. A tanulmány célja természetesen az információgyűjtés volt részben, illetve a szakpolitikai döntések, gyakorlatok előkészítése, az arra való reakció, hogy hogyan lehet kiküszöbölni a túlzott turizmus hatásait. És hát a definíció az nehézkes volt, mert hogy nagyon sok tanulmány készült már a témában, és ezek a tanulmányok különböző fogalommeghatározásokat használnak, úgyhogy egy sajátot kellett létrehoznunk többé-kevésbé. És ezt most itt olvashatják is a diám. Akkor beszélünk a túlzott turizmusról, amikor a turizmus hatásai meghaladja, meghaladják a, a fizikai, ökológiai, társadalmi, gazdasági, pszichológiai és vagy politikai eh, kapacitási küszöböket. Az és vagy eh, szó itt nagyon fontos ebben a megfogalmazásban, mert hogy nem csak akkor beszélhetünk túlzott turizmusról, hogyha valamennyi hatás, kapacitás probléma megvalósul, hanem hogyha csak egy közülük megvalósul, akkor már túlzott turizmusról beszélhetünk. Hogyha megnézzük a túlzott turizmus okait, most két olyan fejlődés, olyan fejlemény valósult meg az elmúlt évtizedekben, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak. Az egyik az, hogy a az idegenforgalmi közlekedés nagyon olcsóvá vált, és nagyon felgyorsult, főleg a, az olcsó, ö, olcsó ö, személyszállítási lehetőségek miatt. A kontinensen belül is nagyon olcsón tudunk már utazni, és az azt jelenti, hogy valamennyi, valamennyi európai kis falu potenciális piacot jelent az egész világ számára Egykor nagyon helyi jellegű volt a turizmus, de most ki, kitágultak a határok. A második fejle, fejlemény ez a, a közösségi oldalak, a digitális platformok. A közösségi oldalakon bizonyos helyeket kezdenek el favorizálni, és hogyha megnő az érdeklődés egy adott hely iránt, akkor, akkor idővel az leg, európai helyé válhat. Például egy kis falu. És itt hát a helyeknek egy tehát bizonyos számú helyek nagyon, nagyon kivesznek ítéve a túlzott turizmus hatásainak. Egy további ok az az, hogy a szabályozatlan szállás lehetőségek is problémát okoznak, gondoljanak az Airbnb-re, és hát éppen azért sok, jóval több irányításra van szükség ezen az, ebben az ágazatban is. Például a, a szálláshelyek nagyon sok eset, szálláshelyek után nagyon sok esetben nem, fide, nem fizetnek például adót. Tehát itt is még szabályozási hiányok vannak általános túlzott turizmus modellel dolgoztunk, és ezt is összefoglaltam. Hogyha a túlzott turizmus meghaladja a kapacitásokat bizonyos szempontból, akkor beszélhetünk tehát túlzott turizmusról. És hát természetesen változhatnak ezek a kapacitások, illetve a túlzott turizmus hatása. ...2018 nyarán 105 célállomást láttunk világszerte, amelyek ki vannak téve a túlzott turizmusnak, és ezekből 70 található Európában, de egyébként mi jóval uh, inkább koncentráltunk az európai, uh, európai célállomásokra. A túlzott turizmus hatásait hatásait megszenvedik a, a helyi lakók, nagyon sok esetben elhagyják, elköltöznek arról a helyről, amit érint a túlzos, túlzott turizmus, és hát a, ez az idegenforgalmi hely meg, nagyon megváltozhat a túlzott turizmus, turizmus hatására. Ezen kívül van, vannak társadalmi gazdasági és környezeti hatások is, és általában a médiában, hogyha a túlzott turizmusról beszélnek, akkor főleg városokat említenek, de szigetek, vidéki célpontok is ki lehetnek téve túlzott turizmusnak, illetve tehát akár vidéki állomások, illetve szigetek is, nem csak városokra korlátozódik ez a jelenség. Aztán a, a méréssel kapcsolatban ö, vannak problémák. Az első ö, a, az idegenforgalmi sűrűség, tehát hogy hány turista érkezik egy a, a négyzetkilométerre, vagy, vagy pedig hány turista esik egy a helyi lakosokra. Ez is nagyon változékony. és itt a skála két végén található számok ugyanúgy takarhatják a túlzott turizmus jelenséget. Például, hogyha nagyon érzékeny a, a környezet az adott helyszínen, tehát ez is egy nehézséget okoz ennek a mérése, de ennek ennél összeállítottunk egy checklistet, hogyha igennel válaszol valaki eh, ezekre a kérdésekre, amik szerepelnek a checklistben, akkor eh, nagy valószínűséggel ki van téve egy adott hely a túlzott turizmus veszélyeinek. Az adatainkat a NAC 2 statisztika alapján állítottunk össze, mert hogy a NAC, NAC 3 szinten nem, eh, fér, nem fértünk hozzá minden szükséges adathoz, minden szükséges mutatóhoz. Úgyhogy végülis olyan, tehát végülis vidéki területekre vonatkozik ez, a, a, ez alapján a, a megközelítésünk. Vannak olyan területek, amelyek ki vannak téve a, a túlzott turizmus lehetséges kockázatainak, de még nem nincsen kitéve ténylegesen a túlzott turizmusnak. És most szeretném illusztrálni, hogy milyen különbséget jelentenek a különböző mutatók. A bal oldalon a megszállások számát láthatják, levetítve a négyzetkilométerekre, illetve a jobb oldalon a turisták számát levetítettük a helyi lakók számára. Most a zöld területek azok rendben vannak, a pirosak veszélyeztetettek, és eh, hát attól függ, hogy milyen mutatóval dolgozunk, eh, meg is cserélődhetnek a, a színek a kétféle megközelítés alapján. Találtunk azért eh, statisztikailag szignifikáns mutatókat, ezeket felsoroltuk a bal oldalon, tehát például, hogyha az idegenforgalom nagy részét teszi ki a GDP-nek. Az egy kockázati tényező, aztán ott van a turizmus sűrűsége, ez is egy kockázati tényező, aztán a légiközlekedés fokozódása, a légiközlekedés megnöve, megnövekedése is egy kockázati tényező, és aztán az Airbnb aránya a szállások összes számában, megszállások összes számában. Aztán esett tanulmányok. Itt uh, áttekintettük a, a legfontosabb helyszíneket, és hát próbáltunk kiválasztani legalább egyet országonként, illetve próbáltuk megfelelően elosztani a városi, a vidéki célpontok között, illetve próbáltunk kikötői tengerpart, illetve szigeten található célpontokat is figyelembe venni. Az esetek, esettanulmányokból azt állapítottuk meg, hogy a túlzott turizmus hatása nagymértékben függ a cél, célállomás jellegétől, tehát mások a hatások például a városokban, illetve szigeteken is és tengerparti helyeken, vagy vidéki állomásokon. Megnéztük az intézkedéseket, hogy hogyan próbálják kezelni a túlzott turizmus, tehát nagy esetben időben és térben próbáljuk, próbálják elszórni a turis, az érkező turisták számát, illetve az infrastruktúra kapacitását próbálják növelni, és hát itt hiányoz, hiányzik bármi információ a, a turizmus növekedésével kapcsolatban. Aztán még egy dolog, amit, meg, amit, meg, amit sikerült kideríteni, nincsen előzetes, előzetes felmérés az, in, az intézkedésekkel kapcsolatban. És aztán levontunk következtetéseket is, a legfontosabbak a következők. Hát a hatások nagyon súlyosak lehetnek, és a küszöbértékeket nem lehet csak úgy megállapítani, nem lehet egyértelműen megállapítani, ez nagyon függ ugye a látogatott helyszíntől. Az olcsó utazási lehetőségek, illetve a közösségi oldalak is megkönnyítik a túlzott turizmus kialakulását és ott megfogalmaztunk ajánlásokat is, szisztematikusabb kutatásokra lenne szükség, illetve részletesebb statisztikát jó lenne felhasználni például NAC 3 szinten is, illetve hát az utolsó ajánlás a következő lenne, fontos lenne egy Európát átfogó task force-ot létrehozni, amely ezen a témával foglalkozik, kutatna is, illetve a tapasztalatok cseréjét is megkönnyíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Péter Szúr. Az utolsó észrevétele tehát az volt, hogy egy task force-ot kellene létrehozni. Most ezt megtettük ebben a szakbizottságban létrejön tehát ez a Task Force, és biztos vagyok benne, hogy ez a téma, a túlzott turizmus témája az egyik legfontosabb téma lesz ebben a Task Force-ban. Milano úr kap most szót, és hát hat perce áll rendelkezésére. <clears throat> um, good morning. More than um, a presentation, because um, Professor Peter. Jó reggelt kívánok! Péters professzor úr már felhívta a figyelmet a főbb észrevételekre a tanulmányjal kapcsolatban. Az volt az elképzelés, hogy ketten mutatjuk be ezt a tanulmányt, és aztán mindketten válaszolunk a kérdésekre. Minestra, hogy ő is mondta már, egy év telt el azóta, hogy ezt a tanulmányt összeállítottuk, és európai szinten is azóta láttuk, hogy hogy egyre békétlenebbek az emberek a túlzott turizmus miatt, És hát ez szoros összefüggésben áll azzal, hogy eh, hogyan irányítjuk az idegenforgalmat. Rendben, akkor most megnyitjuk, megnyitom a, a vitát. Marinescu úr szó először is. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a prezentációt. Ez egy nagyon fontos tanulmány, szükséges tanulmány az ágazat számára, nekünk is, és mindenki számára. Lát, láthattunk egy listát a kockázati tényezőkről is, és a minőség szintjén, a szolgáltatások minőségének szintjén nem láttam kockázati tényezőt. Úgy gondolom, hogy ez egy ez is egy komoly kockázatot jelent, hogyha nagyon sok a turista, akkor, akkor a minőség hátrányt, hátrányba kerülhet. Azt kérdezném, hogy erre figyeltek, erre ezt leellenőrizték, és hogyha, hogyha igen, akkor kíváncsian várnám az ezzel kapcsolatos eredményeiket. Köszönöm szépen, Marinescu úr! Újhelyi úr, tessék. Köszönöm szépen eh, az előadóinknak is, és eh, asszonynak is, hogy ez most napirenden szerepel ez a téma. Én eh, itt két percben nem fogok kitérni azokra a megjegyzésekre, amelyeket hallottunk, mert ezek mindannyiunk számára tanulságosak. Én most arra koncentrálok, hogy mi a mi feladatunk. Nekünk itt most az a feladatunk, hogy megértessük az összes döntéshozóval, legyenek, legyenek önkormányzati vezetők, kormányzati vezetők, vagy itten a brüsszeli buborékban politikai döntéshozók, hogy csak úgy tudunk segíteni Európa turizmusán, hogyha megértjük azt, hogy kell egy európai okos koordináció. Ebben benne van egy közös európai marketing, mert hogyha van európai marketing, akkor tudjuk segíteni a turizmus befolyását, hogy nagyobb tömegek vannak egyik pontban Európában, néhány városban, akkor meg segíteni kell nekik jó közös marketing kampányjal, hogy hova máshova érdemes még elmenni. Tehát nem a turizmust kell betiltani, nem a turizmust kell megakadályozni, hanem észre kell vegyük, hogy Európa egésze gyönyörű, fantasztikus kincseink vannak, szét kell osztani a turistákat. Ehhez pedig szükséges az európai marketing stratégia, és szükséges az európai koordináció. Ez nem fog másképp menni, mint hogyha el tudjuk érni azt, hogy igenis meglegyen az a Sustainable Tourism Budget Line eh, a 7 éves költségvetésbe, amiért mi küzdünk, mert abból már akkor fogunk tudni európai szintű koordinációt eh, és közös marketinget eh, megvalósítani, és továbbra is felhívom a figyelmünket arra, hogy még mindig nem válaszol Ursula von der Leyen elnök asszony arra a kezdeményezésre, hogy igenis követeljük azt, hogy legyen valaki, aki felelős, láthatóan felelős a turizmusért a bizottságban. Timmermans bizottsági alelnök New Green Deal programjában egészen biztos, hogy számtalan helyen elő fog fordulni akár a közlekedésre, akár a turizmusra vonatkozó megjegyzés, döntés, tanácskozás ott kell ülnie valakinek az asztalnál, aki a turizmust képviseli, mert akkor tudjuk akár az overtourism hatásait, negatív hatásait kiküszöbölni, és akkor tudjuk például azokat az önkormányzatokat és szakmai szervezeteket bevonni egy közös munkába, amely megakadályozhatja azt, hogy a turizmus ellenségévé váljon az európai embereknek, hiszen a turizmus szolgálja az európai ipart és az európai társadalmakat is. Úgyhogy köszönjük szépen a kutatást, van feladatunk tehát. Merci beaucoup, Monsieur Ulliri. Monsieur Bozantiaz, la parole. Köszönöm szépen, új helyi úr. Bozantiaz úr kap szót. Köszönöm szépen, spanyol fogom folytatni. Először is Péters és Milánó uraknak szeretnék köszönetet mondani a prezentációjukért. Mindannyian tudjuk, hogy Európában a turizmus komoly kihívásokkal néz szembe. Említeném a, digitalizációt, az új üzleti modelleket, és hát a Thomas Cook is egy példa arra, hogy hogyan nem sikerül, sikerülhet az alkalmazkodás. Fontos a fenntarthatóság, az új turisták, akiket, akik lehet, akiket meg lehet célozni. És hát nagyon fontos, hogy nagyon jó az, hogy az Európai Parlament a Baleár-szigeteket is megvizsgálta, ez is egy veszélyeztetett régió. Én nagyon sokáig képviseltem egyébként ezt a szigetcsoportot, éveken keresztül. És mindig megpróbáltam a minőség mellett érvelni a mennyiséggel szemben. Ez is egy olyan régió, ahol nagyon sok minden történt, az infrastruktúrális berendezéseket korszerűsítették, az önkormányzatok, az önkormányzatokat is, korszer, is korszerűs, korszerűsítették, e, részben azért, hogy jobban, jobban, össze, jobban el tudják végezni az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat, illetve lehessen javítani a helyzetet del És fontos a modellen is változtatni, hogy ne csak a napfény és a tengerpart miatt jöjjenek valahova a turisták. És nem csak a Balear-szigetekre vonatkozik, ez más térségben, más régiókban is van olyan, hogy egyszerűen kialakult ez a turizmofóbia, lehet ez egy populista jelenség is, de egyszerűen vannak, akik a gazdasági tevékenységet akarják így megakadályozni, vagy egy olyan gazdasági jelenséget akarnak megkérdőjelőzni, amelynek mégiscsak megvan a jelentősége gazdasági szempontból. Tehát még egyszer elmondom, a turizmus ez lehetőség, és nem szabad, hogy veszély legyen. Persze a minőségi, a kiválósági kritériumokat figyelembe kell venni, hiszen nagyon fontos, hogy a lehető legjobb körülményeket alakítsuk ki a turizmus felügyeletére. A Renew frakción belül mi nagyon aktívan fellépünk a turizmofóbia jelensége ellen, azok ellen, akik azt gondolják, hogy a turisták egyszerűen csak huligánok, akik megjelennek valahol. Fontos, hogy a versenyképesség szempontjából is a különböző adófélék ezt is megvizsgáljuk, és ne csak egyszerűen a tömegturizmussal foglalkozunk. Igen, mindjárt befejezem. Valóban gyakran a turizmust arra redukáljuk, hogy egyszerűen egy repülőjegyet veszünk, vagy egy szállodai szobát bérelünk. Nem. A turizmus ez egy globális élmény, amikor valahova elutazunk, és utána a bőröndünkkel hazamegyünk egész évben várjuk a nyaralást, azt a kiváló pár hetet, pár napot, amit a családdal vagy a barátokkal töltünk. Tehát ez egy összkép, egy csomag, és az önök tanulmánya keretében, ha megnézzük, hogy a turizmussal kapcsolatban miket vizsgálnak, akkor azt gondolom, hogy ez felelősségünk, hogy ez az élményen a lehetőleg pozitívabb legyen a turisták számára. És még egyszer elmondom, és új helyi egyetértek, hogy a minőség a legfontosabb, nem a mennyiség. És még egyszer elmondanám, hogy köszönetet mondanék a professzoroknak, mindenképpen bátorítom őket, hogy folytassák a munkát azért, hogy a turizmus lehetőség legyen az európaiak számára. Elnök, köszönöm szépen. Kof képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Hálás köszönet Peters professzornak is az ilyen bizonyíték alapú egyértelmű felővizsgálatért a turizmus kihívásaival kapcsolatban. Érdekesnek tartom a két elemen elgondolkozni. Egyik a, az utazás az úti cél helyére, és hogy ennek milyen hatása van, és konkrétan a célhelye már a turizmus kihatására. Hogyha ezt megfelelően irányítjuk, akkor a turizmus komoly előnyökkel járhat az infrastruktúrára vonatkozóan, a célhelyeken, tehát nem csak negatív ez, hogyha megnézzük, hogy milyen kihívást jelent a turizmus. Ön az Airbnb problémájára is hivatkozott, és valóban mm, nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy olyan piacokon, ahol a lakatás nagyon drága, hát nálunk Dublinban és Írországban ez egy nagyon komoly kihívás, nemzetközi szinten is, hogy megoldjuk ezt a jelenséget. És elég érdekesnek tartottam azt, hogy ön megemlítette, hogy mennyire gyorsan változnak a dolgok a hálózati közösség miatt a turizmussal kapcsolatban. Egy területet nagyon felkapnak, máshol pedig éppen, hogy már nem akar senki sem oda menni, és ez nagyon komoly nyomást jelent az országainknak. Tehát köszönetet mondanék az előadásáért, és nagy érdeklődéssel várom az írásos anyagot is. Ami a konkrét kérdéseket illeti, megvizsgálták-e a tanúsítványokat, a fenntartható tanúsítványok kérdését a turizmusa kapcsolatban? Az Európai Unió gondolkozik-e azon, hogy ilyen irányba lépjen, és mondjuk a zöld turizmusa kapcsolatban egy közös standardot vezessen be, vagy ez túlságosan tág téma ahhoz, hogy itt az EU fellépjen. De lehet, hogy a kutatásai során találkozott olyan példákkal, amelyek hasznosak lehetnek. Arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a turizmust fenntarthatóbb módon kezelni. Köszönet még egyszer önnek és a kollégáinak is az elvégzett munkáját. Elnök, köszönöm szépen, Kofur. Violó képviselőnek adom meg most a szót. Köszönöm eh, eh, az elnöknek, és eh, köszönöm a professzoroknak. A túlturizmussal kapcsolatos tanulmány egyrészt riasztó, másrészt nagyon érdekes. Nincs európai adatbázis, amely ténylegesen mutatná azt, hogy milyen belső és külső turizmus van. Nincsen valójában koordinált valódi turista, turizmuspolitika sem. És nem találom azt sem bátorítónak, hogy a Booking vagy Airbnb adatokból induljunk eh, ki. Eh, ez a bizottság eh, kérjen további pénzeket ezekre a témákra, és itt most valójában ez az egész probléma elfedi a nagy európai turizmus szolgáltatók problémáit is. Milyen módon próbál a bizottság ehhez a témához hozzányúlni? És úgy tűnik, hogy lassan áll fel a bizottság, az Európai Bizottság, nem kapunk majd Eh, hamar létrejött eh, lépéseket. Vannak olyan városok eh, Olaszországban, Belgiumban, Spanyolországban, ahol egyszerűen túl sok a turista, miközben át lehetne irányítani őket más helyekre. a 2018-as adatok állnak rendelkezésre. Vannak-e újabb adatok Merci beaucoup. Essayez de respecter deux minutes. Köszönöm szépen, kérem mindenki tartsa be két percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a két előadónak, akik lenyűgöző munkát végeztek a probléma bemutatásával kapcsolatban, a túlturizmus problémájának bemutatásával egyrészt a célhelyeken, és általában véve is. És azzal is foglalkoztak, hogy ezen a problémával hogyan lehet megbírkózni. Nos, azt gondolom, hogy körültekintően kell ezen jelenséggel foglalkozni, mert az önök jelentésének a fedőlapján egy szantorinoi kép szerepel. Azt gondolom, hogy ez egy hibás megközelítés. Én négy évig voltam turizmusminiszter, és Santorinóban nincsen a túlturizmussal probléma. Egész évben komoly a turizmus jelensége ezen a szigeten. A turizmust negatívan állították be ezen a szigeten, de azért, mert bizonyos helyi önkormányzati képviselők negatívan állították be ezt a jelenséget, és ezzel magát a szigetet is negatívan állították be. Hogyha megfelelő adatok nélkül bizonyos helyeket, bizonyos helyekre mutatunk újjal, ez nem igazán pozitív. Hogyha megnézzük a penopolis eszen kialakult helyet, az elmúlt négy és fél évben Görögországban éppen, hogy azt próbáljuk elérni, hogy az is komoly turista célpont legyen, hiszen nagyon sok lehetőség van még a fejlesztésre. Most a következéseikkel kapcsolatban azt gondolom, hogy nincsen megfelelő statisztikai adat ahhoz, hogy a túlturizmus tanulmányozzuk. Ez egy másfél évvel ezelőtti jelenség, a turizmus nagyon gyorsan változik. 105 célpontot említenek, ahol a túlturizmus problémát jelent, de nincsenek egyértelmű kritériumok, és ez a komoly hiánya ennek a jelenségnek ennek a tanulmánynak. Azt javasolnám, hogy legyen az önök segítségével egy kísérleti projektünk, ez lenne az első lépés, hogy pontosabb képet alkossunk a problémáról. A task force-ot már javasolták, elnök asszony is beszélt erről. A szakbizottságunkban létrehoztuk a task force-ot, és megpróbál az a e task force a problémára megoldást találni, de kérném, hogy a szakbizottságunk kérje azt von der Leyen elnökasszonytól, hogy a bizottságban legyen egy közlekedéssel és turizmussal foglalkozó tárca. Így könnyebb lenne számunkra, hogy a bizottsággal együttműködjünk. És volt még egy javaslatunk, hogy legyen egy globális, magas szintű európai mechanizmus. Azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, hiszen a túlturizmus egy olyan jelenség, amelyre európai választ kell adni. A klímaválság, a migrációs, a biztonsági kérdések mellett ez is európai választ igényel. Globálisan kell ezt megközelíteni. Köszönöm, Kundura képviselő. Most már csak másfél percet adok mindenkinek, mert van, aki mástól veszi el a szót. Elnézést, sajnálom, de meg akarjuk hallgatni még a két előadónk válaszát is. Filégó képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, hogy ezt a nagyon fontos témát napirendre tűzték. Én Isztriából származom, turista szempontból, idegenforgalmi szempontból Horvátországban ez a legfejlettebb terület, és ezért tudom, hogy milyen veszélyeket is jelent a turizmus. Bármilyen jól kezeljük azt, mindig oda kell figyelni arra, hogy a túlturizmus jelensége felmerülhet mennyiségi szempontból ez problémás lehet. De hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, hogyha próbálom kiszámolni, hogy egy adott államba vagy városba hányan látogatnak el, hogyha ezt elosztom az adott város lakosainak a számával, akkor ilyen szempontból Izland az első, utána Ausztria, aztán Csinkveterre, utána Dubrovnik következik. Tehát ezen városok között Horvátország is szerepel, ez egy nagyon komoly probléma Horvátországban. De most ne a problémákról, hanem a megoldásokról beszéljünk. Én is az önök által javasolt megoldásokra koncentráltam, itt három elemet szeretnék kiemelni. Egyrészt ki kell alakítani az infrastruktúrát, szennyvizelvezetés, útak, és itt a kohéziós alapokból kell finanszírozást találni. Ez azt jelenti, hogy a következő MFF-ben ki kellene alakítani esetleg egy olyan alapot, amely ezen területeket finanszírozza. A második, az államoknak fel kell lépni és olyan intézkedéseket bevezetni, amelyel a helyi lakosok költségein tudnak csökkenteni, hiszen ilyen területeken nagyon nehéz mondjuk a fiataloknak lakást vásárolniuk. Harmadsorban a digitalizáció nagyon fontos. Ez nagyon jó útja annak, hogy a turistákat bizonyos célpontok felé irányítsuk, és ezzel a helyi lakosságon is tudunk segíteni, és csökkentjük az ilyen főbb pontokkal kapcsolatos nyomást. Remélem, hogy egyetért velem. Scott képviselő, köszönöm szépen ezt az egyértelmű bemutatót. Ha minden bemutató és előadás ennyire egyértelmű, célra vezető és pontos lenne, hát akkor a klíma kérdésére is hatékony választ tudnánk adni. Köszönöm szépen tehát. Örülök annak, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egyértelműen arra bátorít, hogy ha a bizottság a klíma kérdés lencséjén keresztül foglalkozna az utazás és a turizmus minden aspektusával, azt gondolom, hogy akkor valóban lehetőségünk van arra, hogy ezen klíma helyzetre, válságra a rendelkezésre álló időn belül választ találjunk. Ezért tehát bátorítanám azt, hogy folytassák ezt a munkát, hiszen a business as usual, a mostani tempóban egyszerűen nem lehet feldolgozni a turizmus jelenségét és mennyiségét. Néha a pénz ígéretében feladjuk a tengerpartokat és a természeti kincseinket, amelyek a mostani életöltőben még megvannak, de a következő nemzedékek számára már akár elveszhetnek. Fontos tehát a bevált gyakorlatokat terjeszteni, ahol sikerült a turizmus megfelelően kezelni, ahol a városi turizmus fenntartható közlekedési infrastruktúrához vezet, ez tehát nagyon jó hatással is lehet a városainkra. Még egyszer köszönet, hogy ennyire egyértelmű volt ez az előadás. Elnök, köszönöm. Kuntera képviselő kapszót. Nem jól látom, minden elnézést az előbb nem láttam, hogy jelentkezett. Köszönöm ezt az előadást, és köszönöm, hogy megpróbálta jól kiejteni a nevemet. Hát nem volt teljesen tökéletes, de nagyon sok különböző névre kell emlékeznie. Köszönöm ezt az előadást és az érdekes tanulmányt. Szeretnék két dolgot kiemelni. Egyrészt fontos kiemelni, hogy minden adatot megfelelő szinten kell begyűjteni, és itt a NAC 3-ról volt szó. Nagyon fontos ez valóban. Tényleg van, hogy a begyűjtött adatot nem veszik figyelembe az új lakhatási formákban, vagy egy adott régió konkrét helyzetét nem veszik figyelembe, és mindenképpen ezzel foglalkozni kell. Másodszorban szeretnék utalni arra a népszavazásra, amelyet a velenceiek kezdeményeztek a túlturizmus miatt, és szeretnék ismét kezükbe venni a városukat, hogy megállítsák ezt a jelenséget. Nem hiszem, hogy népszavazásokra kellene csak gondolni, és ilyen drasztikus fellépésre. Meg kell nézni más adhok példákat is, amelyek megoldást jelenthetnek. Itt konkrétan a kérdésem az, hogy van-e olyan konkrét példája a tanulmányból, amelyet szeretne megosztani velünk, amely segíthet olyan területeken, ahol a túlturizmus kialakult és problémát okoz. Nem csak a velenceiek számára probléma ez, nagyon sok más területen is amelyre önök is kitértek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Teller képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az előadást is. Egy olyan témával foglalkoznak, amely egyrészt nehezen definiálható, maga a jelenség, másrészt nehezen mérhető. Nem könnyű kiinduló helyzet ez. Még mielőtt a kérdésemre rátérnék, kérném, hogy a szóválasztásunkra figyeljünk oda. Ez egy nagyon fontos téma. Az országomban már láttam újságcímeket, ahol mondjuk arról beszélnek, hogy a turisták veszélyt jelentenek, és ez ellen próbálják a lakosság figyelmét felhívni. Nem hiszem, hogy erre ilyen formában szükség lenne. Nos, meg kell nézni, hogy konkrétan ezen turizmus témával kapcsolatban az elmúlt tíz hónapban mi történt, ezt szeretném feltenni. A másik kérdésem pedig, hogy ha megnézzük a checklistet, szeretném, hogyha pontosítana a kapcsolatban, hogy az első és az utolsó pont a checklisten hogyan oldható meg, hogyha erre igenleges választ kell adni. Köszönöm. Köszönöm. Helyde képviselő, köszönöm az előadást, köszönöm az ajánlásokat. Egyértelmű, hogy a turizmus gazdasági vonz, húzóerő, és egész városokat, régiókat fejleszthet, de ezt fenntartható módon kell elérni. Lenne egy példám, ami az önök jelentésében nem jelent meg. Hallstatt osztrák kisvárosról van szó. Azért szeretném ezt megemlíteni, mert hogyha megnézzük a tényeket, ezek eléggé lenyűgözőek. 754 lakosa van, és 1 millió turista látogat el évente. 200, 2300 turista ez egy lakosra. Hogyha mondjuk Salzburghoz hasonlítjuk, ott összesen 12 turista jut egy lakosra, és Bécsben ez csak 4 az egyhez. Salzburgban 1,7 millió turista van, Hallstattban 1 millióan vannak évente. Tehát a kérdésem az, hogy hogyan lehet különbséget tenni a nagy célpontok Dubrovnik, Barcelona, Velence között, nagyon fontos azzal is foglalkozni, és közben nem szabad megfeledkezni a kisebb helyekről, ahol nincsen költségvetésük arra, hogy ilyen jelenségekre választ adjanak, amit én is tapasztalok. Azt gondolom, hogy Európában más hol is vannak olyan helyek, ahol mondjuk kevesebb, mint 5000 laknak, legyen nekik is valamilyen költségvetésük, projektjük, hiszen ugyanezzel a problémával néznek szembe. Azt gondolom, hogy eléggé kivételes számokról van itt szó. A turizmus, még egyszer elmondanám, nagyon komoly gazdasági húzóerő, és segíthet a fejlődésben, de ezen adatokkal, egyszerűen katasztrofális adatokkal is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Olivier úr, egy percet kap. Nagyon röviden. Nagyon örülünk, hogy ezt a vitát megtartjuk. Ez nagyon fontos például Franciaország számára is, amely nagyon komoly ö, célpont a turisták részére. Tehát ez a fizikai és pszichológiai szempontból is felmerülő problémákat veti fel. Fontos, hogy európai szinten foglalkozzunk, és ami az ajánlásokat illeti, azt gondolom, hogy közben a megoldások inkább nemzeti szinten keresendőek. Két észrevételem lenne a helyi idegenforgalommal kapcsolatban. Nem szabad a az egyszerű emberek turizmusától elfordulni, és csak az elit turizmussal foglalkozni. Nagyon fontos, hogy fenntartható legyen a turizmus, az egyértelmű. És ami a platformok problémáját illeti, ezt még nem részleteztük, mert tudjuk, hogy csak az elején járunk ennek a vitának. A platformok problémája két aspektusból is felmerül. Egyrészt ezek adóbevételeket is jelentenek, a turizmus maga adóbevételt jelent, meg kell nézni például az Airbnb, a TripAdvisor és egyéb platformok adóztatásának a kérdését. Nem ítélem el őket, csak azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy a, ezen vállalatok hozzájáruljanak a az adóbevételékhez. A második kérdésem, hogy hogyan lehetne elképzelni az együttműködést ezen vállalatokkal azért, hogy a közszereplők partnereivé váljanak. Elnök, köszönöm. Három nagy kérdéssel zárom, ezeket nagyon fontosnak tartom. Egyrészt a fapados utazások az egyik oka a túlturizmus kialakulásának. Kell-e valamilyen szinten szabályozni ebből a szempontból a fapados utazásokat? Mindenhol látunk regionális reptereket, amelyek öt év után bezárnak, mert nem nyereségesek, közben állami támogatásokat kapnak, és akkor öt év után pedig lehúzzák a rolót. Mindeközben nagyon komoly károkat okoztak a fapados járatok, tehát ezt szabályozni kellene. Második dolog, a tengerről nem beszéltünk, és az óceánokról. Ezek egyértelműen kihatnak a túl turizmusra, ez nagyon veszélyes. Európában mindenhol látunk ilyen kibocsátási helyeket, és láttuk például a földközi tengereken, hogy az óceánjáró hajók, vagy ezek a nagy turista hajók, ahol mondjuk 5000-en vannak egy hajón, és ezek ott folyamatosan közlekednek a tengeren, hát lehetséges, hogy be kellene vezetni alacsony kibocsátású területeket, és ezzel tudnánk védeni az ottani lakosokat, és a túlfogyasztás jelensége ellen is fel tudnánk lépni. Olivier úr észrevételére reagálnék. Azt gondolom, hogy a probléma az, hogy az európai szint az nagyon is megfelelő arra, hogy a, az Airbnb-hez hasonló jelenségeket szabályozzuk. Vannak olyan városok, amelyeket egyszerűen teljesen elöntenek ezek a lehetőségek. Tehát a saját lakosok egyszerűen elköltöznek egy adott városból, mert már nem ismernek rá a saját városukra. És oda kell erre figyelni, hiszen elnézést, de a kisemberek turizmusa, mint olyan, az nem létezik. Hát valóban a legszegényebbek, ők nem fognak három-négy napra elmenni Barcelonába egy fapados járattal. Nem, azért vigyázzunk. Vannak, akik ezt a jelenséget csak megőriz, megerősítik, de most Flego úr észrevételére reagálnék. Akik a fenntartható turizmusra odafigyelnek, ők azok, akik valóban kevesebb bevétellel rendelkeznek, akik nem mennek olyan messzire, és mondjuk vonattal fognak elutazni, vagy biciklitúrára indulnak az új közlekedési módokkal kapcsolatban, a fenntartható turizmus kontextusában ezen jelenségek igen felmerülnek. És Horvátországban például a túrák, a gyalogos túrák is elterjedőben vannak. Szeretnek az emberek lelassulni és időt szánni arra, hogy egy helyen körülnézzenek, ezt is figyelembe kell venni a turizmussal kapcsolatban. Elnézést, összesen 6 perce lesz, hogy az összes kérdésre válaszoljon. Tudom, nem sok ez, de azt remélem, hogy találkozunk még máskor is. És az újabb kérdéseinket esetleg írásban is feltehetjük. Péter úr? Villan úr? Kérem. So, um, um, let's, uh, let's start for, from something that... Nos, akkor kezdjük eh, egy dologgal, hogy tudjuk, hogy tényleg egy, ugyanarról beszélünk-e, ugyanis a eh, túlturizmus eh, az nem feltétlenül mindig csak a turizmushoz kötődik. Meg kell határozni a kritériumokat, és mérni kell tudni ezt a jelenséget mert itt a lakhatáshoz is kapcsolódnak a dolgok, a közterületek privatizálásához, a nemek közti egyenlőtlenséghez, egyes területeken nem megfelelőek a munkakörülmények a az idegenforgalomba. És számunkra ez a nagy kihívás európai szinten egy olyan task force-ot létrehozni, amelyik foglalkozik a túlturizmussal, de figyelembe veszi azokat a más jelenségeket is, amelyek ehhez kapcsolódnak. Természetesen a turizmus az gazdaságilag egy ösztönző dolog, és látjuk azt nem csak európai szinten, hanem a jelentésben elemeztünk tengerparti városokat, vidéki területeket eh, és eh, egyéb területeket is, hogy eh, vannak évtizedes folyamatok, amelyek, amelyek változóban vannak. Európai szinten ugye az a cél, hogy ki kell szélesíteni a turizmus buborékot, eh, és rákoncentrálni Dél-Európában azokra a területekre, amelyek nem voltak eddig hagyományosan turista területek, és amelyek új lehetőséget kapnak eh, a, a túlturizmus miatt, ha kaphatnak. A jelentésben egy exkluzív modellről egy befogadó modellre szeretnénk áttérni, Látjuk egyébként Európában ezeket a társadalmi mozgolódásokat, turizmus fóbiának is lehet ezt hívni, de nyilván ezt meglovagolja a média is, de ez biztos, hogy ott van ez a folyamat, amelyet például az vezet, hogy a helyben a vásárló erő hogyan alakul, vagy környezeti problémák, szennyezés jelentkeznek a tömegturizmus után, ráadásul növekszik a hajóturizmus, ott is beszélni kell arról, hogy annak milyen környezeti hatásai vannak, és hogyan lehet azt megváltoztatni. Kell alternatívákat találni, arra, hogy az emberek mozoghassanak Európában, vagy akár az egész világon. Ez a problémája és a kihívása a túlturizmusnak a mai világban. Nem lehet bináris megközelítéseket alkalmazni. Nem létezik az az elkülönülés, hogy turista és helyi lakos itt Brüsszelben is mi van, nemzetközi munkavállalók, stb. Teljesen más paradigma, ami másfajta mobilitási igényeket vet fel. Jobb lakóhelyeket akarunk létrehozni, ahol az egyenlőség, a szociális igazságosság jobban megvalósulnak. Ezek azok a jelenségek, amelyeket kezelni kell. And give the, the words from, uh... Mielőtt Peters professzornak átadom a szót, van egy ázsiai mondás, a turizmus olyan, mint a tűz, lehet vele főzni, de le is égetheti az ember házát. A, itt egy gazdasági erőről van szó valóban, ez szerepel a jelentésben, de oda kell figyelni a túlturizmussal kapcsolatos, ahhoz kapcsolódó jelenségekkel, az életminőség eh, romlásával eh, egy sor európai destináción. Köszönöm. Szeretem, szeretném megköszönni a tanulmányjal kapcsolatban elhangzott pozitív véleményeket. Minden kérdésre lehetetlen válaszolni, de néhány dolgot újra aláhúznék. Hallottunk arról, hogy olcsóbb lett az utazás, és ez valóban egy tényező. A fő tényező pedig az, hogy a turista irodákban általában nem is nagyon beszélnek a közlekedésről, legfőjebb arról, hogy növelni kell mondjuk a repülőtér kapacitását, vagy a vasútállomását, vasútállomását, de nem úgy beszélnek erről, ahogy ez kapcsolódik olyan problémákhoz, mint az interkontinentális légi közlekedés bevonzása, aminek nyilvánvalóan vannak turizmus jellegű következményeim. Tehát ez a fajta integráció nem nagyon létezik. A közlekedési ágazat pedig nem figyel eléggé oda a turizmusra. Itt kell mindenképpen valamit tenni. Fontos az is, hogy egy irányítási kérdés a túlturizmus. Minden eset más, nem lehet receptet adni, hogy ha valamit megváltoztatunk, akkor a helyzet rendeződni fog. Ilyen megoldások nem léteznek. De az irányítás eh, lehetőségeit kell kiterjeszteni, és akkor lehet reagálni olyan jelenségekre, mint az Uber, vagy az Airbnb, vagy a megosztásos platformokra. Ezek, ezek ugyanis elveszik a, az irányítás lehetőségét. Hogyha egy helyen minden Airbnb, akkor nem lehet megvédeni a helyi lakosságot annak következményeitől. És szerintem ez az egyik tanulsága ennek a tanulmánynak, ami pedig a eh, méltányosság kérdését illeti, ugye a szegények zsúfolt helyeken élnek, eh, ez eh, egy negatív aspektusa a túlturizmusnak. Ők maguk nem utaznak igazán, vagy csak nagyon a környékre, és általában ők fenntartható módon. Valójában az a jövő turizmus, ami azt akarjuk, az a fenntartható turizmus, és akik pedig érkeznek, az az a fajta turizmus, amit nem feltétlenül akarunk. Ez megint a jövedelmek méltányosságával hoz kapcsolódik, aki Ausztráliából Európába utazik, az kevesebb adót fizet, mint valaki, aki felszáll Európai egyik városába vonatra, és elmegy egy másik európai városba vonattal. Ez megint méltánytalan, ezzel valamit kell csinálni valamit, és nyilván ez is kapcsolódik a, a, a túlzott turizmushoz. A, az alacsony költségű közlekedés. Köszönöm, tapsoljuk meg a tanulmány szerzőit, köszönöm Milano úrnak és Peters úrnak. Nem lehet csak így elmenni. A Turizmus Task Force-ban is számítunk a segítségre. Köszönöm a tanulmányt, nekünk pedig jogot kell alkotni, harmonizálni a jövő turizmusát, hogy az tartsa tiszteletben a környezetet, a helyben lakó polgárokat és a gazdasági viszonyokat. Nem lehet csak úgy a gyeplőt a lovak közé dobni. Köszönöm. 14.30-kor találkozunk Elizabeta Bienkowskával, és a Thomas Cook ügyjel fogunk foglalkozni 14.30-kor ugyanebben a teremben. Köszönöm addig is mindenkinek jó étvágyat, köszönöm a tolmácsoknak a néhány perc túlórát.